Good morning, colleagues, and welcome to this uh, meeting. I'm happy to see... Jó reggelt, kollégák! Nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan vannak a teremben. Kérem mindenkitől, hogy gyorsan foglaljon helyet, és akkor hozzá is foghatunk a napirendhez, hiszen nagyon sok dolgunk van. A mai napon nagyon sűrű a napirendünk. Kezdjük azzal, hogy megnézzük a második napi rendi pontot, az a napi rend elfogadása, hogyha nincsen senkinek kifogása, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. A szeptember 3-ai, szeptember 24-ei, illetve október 8-9-ei ülésnek a jegyzőkönyvét körbeadtuk, és remélem, hogy ez is elfogadható, ugye? Hogyha igen, akkor köszönöm. Egy-két megjegyzésem, bejelentésem lenne. Lesznek tulajdonképpen fontos információk, Figyelj, figyeljenek oda, milyen jól ejtem ki a nevét. B- Virpi Kölyke. ...2015 februárjában érkezett hozzánk, és akkor azt mondta, hogy te vagy az egyetlen, aki helyesen ejti ki a családnevemet. Úgyhogy ez az utolsó szakbizottsági ülése Vérpének, és ismét helyesen ejtem ki a nevét. Hát, vegyes érzésekkel jelentem be, hogy Vérpi itt hagyja a szakbizottságunkat. Természetesen örülök annak, hogy tovább lép, és az, a ITEK főigazgatóságára fog kerülni. Az intranetért lesz felelős, a film, a filmes csapatokért lesz felelős, illetve a belső kommunikációért, a nyomtatásokért, és így tovább. Tehát ezek mind nagyon fontos dolgok a parlament számára. Vérpé, a Peti titkárság vezetője volt 2015 óta, betöltötte ezt a pozíciót, úgyhogy ez elég hosszú idő. Most a hónap végén tovább lép. Úgy látom, hogy mindenkinek változik az élete, mindenki tovább lép. Virpé nagyon hosszú időn keresztül szolgálta az Európai Parlamentet közé, különböző pozíciókban. Most tovább lép, és nagyon elegáns címet kap ezzel. Köszönöm szépen, Virpé, a munkádat, köszönöm szépen az erőfeszítéseket, és meggyőződésem, hogy sikeres leszel a következő pozíciódban. And this is as close to standing ovations that you can have. Az ováció az ovációnak a megfelelőjét tapasztaltuk itt most a, a, egy politikai intézményben. Igen, én is nagyra értékelem a munkádat, és valóban vegyesek az érzelmeim. Nagyon sok jót és sikert kívánok neked a jövőre, bizonyára sikertörténetet folytatódik majd, de személyesen, személy szerint nekem ez elég nehéz, azért, mert mi ketten az északi pólust képviseltük a földközi tengeri kollégákkal egyensúlyban, és amikor a latin lelkesedés néha túl fort, akkor mi északiak próbáltunk egy kis hidegvért bevezetni a csapatba. Nagyon remek csapat voltunk, remekül tudtunk együttműködni, úgyhogy tényleg köszönöm a munkádat, köszönöm szépen az együttműködést, és köszönöm, hogy ilyen szép és jó időket töltöttünk együtt, humorral, barátsággal, igaz barátsággal, amely megmarad majd még akkor is, hogyha elválnak útjaink, barátok maradunk. Köszönöm szépen! I have another very important... Aztán van még egy nagyon fontos bejelentésem, amely egy pozitív, kellemes bejelentés. December 1-én lesz egy új uh, Head of Unitunk a bizottságban. Egy nagyon ügyes, rátermett tisztvi, tisztviselőről van szó, akivel a jogi bizottságban, a CCC-ben együttműködtem, köz, különböző pozíciókban. Leticia Zuleta de Reales Anzaldo-ról van szó, kérem állj föl. And Letizia has a very impressive uh, CV. She has worked in... Nagyon érdekes az önéletrajza, dolgozott a magánszektorban, az Európai Bíróságban, illetve tíz évet töltött az Európai Parlamentben. Tíz évvel ezelőtt uh, jogásznyelvészként dolgozott az Európai Parlamentben, a júriban, adminisztrátorként, a jogi szolgálatban, és a terrorizmussal foglalkozó külön bizottság, a TER bizottság titkárságának vezetője volt, ez az volt az utolsó pozíciója. Nagyon sokszor találkoztam vele a CCC-ben, üdvözlöm itt a szakbizottságban. Spanyol hölgyek, koszorújában találod majd magadat, de ott lesz azért az északi pólus, amely szemmel tart mindent. Üdvözöllek tehát, és nagyon örülök annak, hogy már most itt vagy velünk, és együtt dolgozol majd a titkársággal. Hamarosan mindenki ismer majd, és mindenki barátsággal fogad majd. Még van egy bejelenteni valóm, úgyhogy kérek mindenkit, hogy vegye elő a naptárját, és győződjön meg arról, hogy december 3-án este fél hétkor részt vesz majd azon a partin, amikor lezárjuk az évet, elbúcsúzunk Virpitől, üdvözöljük Letíciát, és megünnepeljük a közelgő karácsonyt is. A nulladik emeleten az egyik szalomban kerül majd sor erre az eseményre, tehát még egyszer december harmadika este fél hét, mindenki hozzá a legjobb mosolyát és a legkedvesebb szavait. És végül, de nem utolsó sorban van még egy bejelentésem, 27-én parlamentközi bizottsági ülésekre kerül sor a nemzeti parlamentekkel, a jogi szakbizottsággal, illetve az ombudsmenek hálózatával. Kérem, hogy jöjjenek el, gyertek el erre az eseményre, ezt mindannyian kértük, és ebédel szolgálunk mindenkinek. Az esemény címe pedig az a parlamentek jogokkal való felruházása, megerősítése, illetve az állampolgári jogok érvényesítése, illetve az Európai Unió szabályainak, törvényeinek alkalmazása. Kérem, hogy vegyétek fel a kapcsolatot a nemzeti parlamenti képviselő kollégákkal. Ezek voltak a bejelenteni valók. Egyéb kérdés? úgy tudom, hogy nincsen semmilyen erre vonatkozó bejelentés. Azt az információt kaptam, hogy Livorno polgármestere ellátogatott hozzánk a mai napon. Ő is itt van. Egész egyszerűen figyelemmel követi a napi tevékenységünket, üdvözöljük itt a petíciós bizottságban. Nagyon remélem, hogy mindenki elhozta a szavazókártyáját, mert egyből a szavazásra térünk át. Hatos napi rendi pont a 2017-es szakbizottsági munkáról szóló jelentés. Én készítettem ezt a jelentést, és akkor kezdjük is meg a szavazást. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító ellene. Nos, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. B. Preambulum bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 10-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást. A néppártól egyel többen szavaztak. Kérem, valaki vonja vissza szavazatát. Rendben, úgy látom, ez meg is történt, és akkor most nézzük. Elfogadtuk. 11-es következik. Mellette. Ellene. Nem, 11-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12 mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőriznünk kell. Lezárom. Elfogadtuk. Többséggel, nagy többséggel. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14-es Ellenőrizzük rendben, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk egy szavazattal. 14-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Nagyon sokan tartózkodtak, úgyhogy ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell ezt is, mert nem emelik elég egész magasra a kollégák a kezüket. Még mindig nyitva van a szavazás.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 Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A jó, rendben ellenőrizzük. Ellenőrizzük, ellenőrizzük, második rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk kettő szavazattal, tehát nem olyan egyértelmű, kérem mindenki emelje fel a kezét. 25-ös, 24, 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 25 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 26 mellette, ellene, tartózkodás, melyiket ellenőrizzük? 25-öst? Rendben, ellenőrizzük a 25-öst, megnyitom a szavazást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 Rendben, ellenőrizzük a 34-est. Ne azt mondják, hogy nem, hanem azt, hogy csek, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 34-esről. És akkor azt lezárom. Elfogadtuk. 35-ös mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36 mellette. Ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 37-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 38 mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőriznünk kell ezt is. Lezárom. Elutasítottuk 39-es mellette. Ellene. Tartózkodás. A szocialistáknak egyértelműen jelezniük kell a szavazásukat, a szavazatukat, különben ellenőriznünk kell. Kérem, emeljék magasra a kezüket. 39-est ellenőrizzük. Lezárom. Egy szavazattal elutasítottuk. Ez fontos, tehát 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 41 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette, ellene, ellenőriznünk kell. Lezárom. Elfogadtuk. 50-es mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51 mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 52-t visszavonták, 53 mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 54 mellette, ellene, ellenőrizzük. Az 54-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 55 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 57 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 60 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 62 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva 63 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 64 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 71 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 72 mellette, ez okafogyott, 73 mellette, 74 okafogyott, 74 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Igen, 74 megnyitva. Megnyitom a szavazást. Elfogadva. 85. Okafogyott. Második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 75 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 76 mellette, e első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 80 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 82 mellette ellene tartózkodók elfogadva, szóbeli módosítás mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 84 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 86 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 87 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 88 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 89 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 90 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 81, 91 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 92 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 94 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 95. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Leellenőrizzük. 95. Kilencvenhárom mellette ellene tartózkodók elutasítva. 97 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 98 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 200, illetve nem 100, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Nem mindenki adta a szavazatát, de azért zárjuk le. 99 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 102 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 103 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 104 mellette, nem, oka fogyott, 105 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Két részben a 100 mellette ellene tartózkodók elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 107 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 108 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 109 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Végső szavazás a teljes szövegről elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Köszönöm szépen! És most ezzel következik a második szavazásunk, ez pedig az éves jelentés az Európai Ombudsman tevékenységéről. Eleonora a jelentéstevünk. 39 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 40 mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadva. 41 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 43 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 49 mellette ellene tartózkodók kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 53 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 56 okafogyott, 57 mellette ellene ezt le kell ellenőrizzük. 56-os, 57-es következik. Tehát az 57-est ellenőrizzük. elutasítva. 58 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 59 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük a 4-es kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most következik a 65-ös, mellette ellene tartózkodók elutasítva. in 66 mellette. Akkor a 65-öst leellenőrizzük. One check for Peter is always a good thing to do. And the vote is Lezárom a szavazást. 65-öst megnyitom. Elutasítva. Elnézést, Peter. 66 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 67 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Három részben a 68-as első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók 60, 76, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 80, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8-as kompromisszum, mellette ellene tartózkodók. 9-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 91 négy részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, Negyedik rész mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 102, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 103-as és 4-es azonosak mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 105 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 106 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, negyedik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 13 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 110 három részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 111 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 112 mellette, ellene, ezt leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. has been approved. 113 in favor 113 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 114 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 115 mellette ellene tartózkodók. Ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 116 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 117 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 118 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 119 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 120 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 121 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 122 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 123 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 124, 25, 26 és 137 és a 126-os egy szóbeli módosítással együtt mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 126 szóbeli módosítással mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 127 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 128 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 129 okafogyott 130, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük, második részt. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva egy szavazaton múlott. 131 mellette ellene tartózkodók. Nem teljesen világos, ezt is le fogjuk ellenőrizni. It has been rejected. Elutasítva. 132. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 133 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 134 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 135 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük a 135-öst. Megnyitom a szavazást. Elutasítva. 136 mellette ellene tartózkodók elfogadva. A hármas francia bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadva kettő, mellette ellene tartózkodók elfogadva három, mellette ellene tartózkodók elfogadva négy, mellette ellene tartózkodók elfogadva öt, mellette ellene tartózkodók elfogadva hat, mellette ellene tartózkodók elfogadva 7 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 8 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10 nyelvi módosítással, erről nem is kellene szavaznunk, hanem rögtön a 11-es és 12-es azonosak következnek mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 13. Mellette ellene, tartózkodók elutasítva 14 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 15 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 18 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. 20-ast. So it's rejected. 21 in favor. 21. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 22. Két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 22-es második része, lezárom a szavazást, elutasítva, megint csak egy ö, szavazaton múlott. 23 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 24 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 25 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 26 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 27 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 28 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 29 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 30. Mellette ellene tartózkodók elfogadva, 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 33 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 35 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 36, három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 37 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 38 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Első rész, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. És most pedig elektronikus szavazás következik a teljes javaslatról. Megnyitom a szavazást. And the vote is close. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk. Congratulations and... Gratulálunk. Menjünk tovább a következő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 az Európai parlamenti határozat módosítására vonatkozó javaslatról szavazzunk, amely az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokat tartalmazza, valamint az általános feltételeket. Kérem szépen, hogy figyeljenek itt a teremben. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőriznünk kell. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 32-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. négyes mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 33-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös és a 34-es ezek azonosak, egybe vonjuk őket mellette, ki szavaz ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Egyes kompromisszus mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodók, ezt inkább ellenőrizzük. Tehát 36-osról elektronikusan megnyitottam a szavazást. Lezártam és nézzék meg, elutasításra kerül. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene 39-es okafogyottá vált. Jó, 41-es tehát mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók átment. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 45-ös okafogyottá vált, úgyhogy ugrunk a 11-esre. Ehhez tartozik egy szobeli kiegészítés, ki támogatja, ellenvetések, tartózkodók, elfogadtuk. 47-es a következő mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 49-es mellette, illetve bocsánat, ez okafogyottá vált. 6-os mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös mellette ellene, ezt inkább ellenőrizzük, tehát az 15-ösről elektronikusan ellenőrizzük a szavazás eredményét. Megnyitottam. Lezártam a szavazást. És mindenki támogatta. Kérem jelezzék, tegyék fel a kezüket. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene tartózkodó. Elfogadtuk. 57-es mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitottam. Lezártam. És elutasítva. 58-as a következő mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es mellette el, ez okafogyottá vált. Nem, mégsem. Tehát mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 63-as vált okafogyottá, úgyhogy megyünk tovább a tízes kompromisszummal mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük akkor a 15-öst, a kérik. Tessék, megnyitottam a szavazást. Lezártam, és elfogadtuk. 25-ös a következő mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 77-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitottam a 29-esről a szavazást. 29-es. Egyértelműen átment, de hogyha nem látom a kezüket, akkor nem vállalom a felelősséget. 30-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor most szavazunk a teljes tervezetről, ebben a módosított formában elektronikusan megnyitottam a szavazást. The vote is closed. Lezártam, és elfogadtuk. And let's go to the next vote, which is... Megyünk tovább a szavazással. Ez egy szakbizottsági vélemény. A szerződés uniós polgárságot érintő rendelkezéseinek a végrehajtásáról szól. Egyes módosítóval kezdjük mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 20-as mellette, ez okafogyottá vált, bocsánat. Ellenőrizni akarják az egyest? Jó, ellenőrizzük az egyest. Lezártam, és elfogadtuk. Hosszas ö, okafogyott tovább négyessel folytatjuk, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodók kezdenek fáradni, akkor ezt is ellenőrizzük. Tehát a hetest ellenőrizzük elektronikusan. Lezártam. És elutasítottuk. Nagyon jó kis torna gyakorlat, hogy emelgetik a kezüket, úgyhogy csak folytassák. Hetes módosító. Mellette? Ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. Nyolcas, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kilences, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tizenkettes mellette, ellene. Ezt inkább ellenőrizzük, úgyhogy meg is nyitottam a 12-esről. elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es mellette ellene ezt is inkább ellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást. Lezártam, és elutasítottuk. 15-ös módosító. Három részben első rész kitámogatja, ellenvetések, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ez a módosító szóbeli része, mellette tehát ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész támogatja, ki nem, tartózkodók, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük itt a 18-ast, megnyitottam a szavazást. Close the vote. Lezártam. 13, úgyhogy átment. Vannak olyan tagok is, akik nem szavaznak. Úgyhogy ez az önök legismeretén múlik majd kompromisszumról szavazunk, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 22-es, ellenőrizni akarják a 21-est? Jó, megnyitom. Lezárom, és elutasítva. 22-es, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodók Elfogadtuk. 29-es. Ellenőrizni kívánják a 28-ast. Jó, megnyitom a szavazást. Az, mint az előbb, elutasítva. 29-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 30-es mellette, ellene, ezt tényleg ellenőriznünk kell. Megnyitottam a szavazást a 30-asról. Lezártam, elfogadtuk. 33-as. Egy pár több kézlendítést hagylássak, tehát 30-as ki támogatja, ki nem. Tartózkodók, elutasítottuk. 39-es mellette kiszavaz, ellene, tartózkodók, elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 32-es mellette ez okafogyottá vált, bocsánat. Hármas kompromisszumra ugrunk, mellette kiszavaz, ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös is okafogyottá vált, én is fáradok, mondja az elnök. Egyes kompromisszummal megyünk tovább. Mellette ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, tehát a kettes módosító második részéről szavazunk-e, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 57-esre ugrunk, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 46-os, bocsánat, 4-es kompromisszum, nagyon apró betűve van szedve, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 46-os két részben, elsőt kitámogatja, második ö, elemetések elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 50-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 51-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 52-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 53-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 54-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 55-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 58-as kitámogatja, első részt kitámogatja, második, eh, eluda, eh, második részt mellette ellene tartózkodók elutasítva. 59-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 60-as két részben, első részt mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 61-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 62-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, és aztán most a teljes így módosított véleményről elektronikusan szavazunk. Megnyitottam a szavazást róla. Lezártam, és elfogadtuk. Gratulálunk! Megyünk tovább. A tízes ponttal, ez a tényfeltáró látogatás Famagusta városába, és az ajánlások, amelyek ehhez fűződnek, 2018. május 7-én, 8-án volt ez a látogatás. Minden módosított visszavontak, úgyhogy ez nagyon egyszerű szavazás lesz. Elektronikusan megnyitom, úgyhogy egyértelmű állásfoglalást kérek. Megnyitom a szavazást. Várjunk egy pillanatot, amíg mindenki szavazott, és lezártam és egyhangúan átment. Mindenki támogatta. Gratulálunk! Köszönöm. Ez tényleg egyértelmű. És ezzel Famagusta városának polgármestere egyértelmű üzenetet közvetíthet. Ezzel az egyértelmű választási eredménye, szavazási eredménnyel. 11-es szóbeli választ igénylő kérdés a tanácshoz és a bizottsághoz a Natura 2000 hálózattal kapcsolatos szabálysértések eseteiről a hozzánk benyújtott petíciók alapján. Erről is elektronikusan szavazunk, úgyhogy meg is nyitom a szavazást. Yeah, exactly. Yeah, exactly. So, the vote is open. Tehát megnyitottam, most lezárom, és elfogadtuk. Kruppa hogy még ne vegye ki a szavazó kártyáját. Most a tanácshoz is intézzük ugyanezt a szóbeli választ igénylő kérdést. Erről is megnyitom a szavazást. És lezártam és ezt is elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek, és most azok számára, akik elkívánják hagyni a termet, azoknak két percet adok, egy kis szünetet adok, hogy csöndben távozhassanak azok, akik nem kívánnak itt maradni. So, colleagues, please take your seats. Kedves kollégák, hadd kérjek mindenkit, hogy foglaljon helyet, menjünk tovább a napi rendünkkel. Nézzék meg, milyen sokan elmentek a szavazást követően. Nagyon sok kollega itt hagyott bennünket. Néhányan viszont mégis maradnak, és ez nagyon fontos is, mert itt vannak a petíciót benyújtók is a körünkben. Először is egy bejelenteni valom lenne. A bizottság képviselője számára ez az utolsó ülés itt a petíciós bizottságban, és utána jön a második szabadság szakasz az életben. Köszönöm szépen a, a jó munkát, a közös munkát, az együttműködést, és Annának minden jót kívánunk a jövő időszakra. Thank you very much. And now let's turn to... Köszönöm szépen, és akkor most nézzük a 12-es napi rendi pontot, amely a 356-os petíció Iván Jánev nyújtotta be, a fogyatékkal élők problémái Bulgáriában. Ez a téma. A petíció benyújtója eljött hozzánk, lányának kíséretében, üdvözöljük itt a szakbizottságban, megkapja a szót maximum 5 percben. Tessék! Уважаема госпожо председател, уважаема комисия. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Благодаря за възможността да представя петицията, която... Köszönöm szépen, hogy meghallgatnak. Nagyon nehéz helyzetben vannak a fogyatékkal élők Bulgáriában. Nagyon örülök annak, hogy eljöhettem ide az Európai Parlamentbe. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy szomorúan jöttem el önökhöz, hiszen nem kellemes az ok, amiért ide kellett látogatnom. A fogyatékkal élők helyzete egyáltalán nem kielégítő, nem jó, ezzel mindenki tisztában van. Az elmúlt esztendőkben sajnos nem volt remény a javulásra, a fejlődésre illetve az élet minőség egyre inkább romlik a fogyatékkal élők számára. Minden egyes társadalom előrelépését az mutatja, hogy a társadalom legsérülékenyebb rétege mennyiben halad előre, hát ezek a fogyatékkal élők. A bolgár parlament ratifikálta a fogyatékkal élőkre vonatkozó egyezményt, az ő jogaikra vonatkozó egyezményt azonban nem valósították meg. Nagyon sok olyan jogszabály van, amely elméletileg kiváló, de sajnos azonban nem ültetik át a gyakorlatba. Az Európai Unió stratégiája 2000 2010-re datálódik, és ezt 2020-ig kell megvalósítani. Ennek a megvalósítása sem történt még meg, és sajnos azt látjuk, hogy semmilyen szándék nincsen arra, hogy ezt átültessék a gyakorlatba. A fogyatékkal élők támogatott foglalkoztatásban dolgoznak, és egy kvótarendszer van életben, de most azok, akik fogyatékkal élnek, és hogy nincsenek most már kvóták, semmilyen lehetőséget nem kapnak. A munkaadó látja, ha látja a látható fogyatékot, akkor egész egyszerűen nem ad munkát. Aztán van egy másik nagyon fontos probléma, ez pedig a, az akadálymentesítés. Itt az infrastruktúráról beszélek, az épületekről, a szolgáltatásokról való hozzáférésről. Ez mind nagyon jól és nagyon szépen le van írva a másodlagos jogszabályokban, azonban ezeket senki nem valósítja meg. Ami pedig a biztosítást illeti, sajnos szörnyűséges a helyzet. 2005 óta további további juttatásokat kaphatunk fogyatékkal élőként. Ezek az úgynevezett integrálási, integrációs juttatások, azonban ez 5-6 euróra rúg, például a közlekedési juttatásra gondolok. A legfontosabb fogyatékossági juttatás 75 és 150-180 euró között van általában. A jogszabályunkban ezt nyugdíjnak nevezik, legalábbis a szocialista időszakból öröklött kifejezés ez. A fejlődött országokban ez nem nyugdíjnak számít, hanem valamilyen juttatásnak, vagy valamilyen más nevet kell adni ennek a támogatásnak. A lényeg az, hogy ez a támogatás segítséget, ennek a célja az, hogy segítséget nyújtson a fogyatékkal élők számára. Ami pedig a egészségügyet illeti, az állami költségvetés nagyon sokat szán az egészségügyre, de gyakran ennek sajnos a minősége nem kielégítő. E, fogyatékkal élők számára ez külön problémát jelent. Remélem, hogy támogatnak majd, hiszen az európai családhoz tartozunk Bulgáriában, és nagyon fontosnak tartom, hogy egyenlő állampolgárokként kezeljenek bennünket. Köszönöm szépen. Immaculada Plasencia Porero a bizottság képviselője, és valószínűleg András Lütter is elkísérte, megadom neki a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a petíció benyújtá, benyújtójának, hogy felhívta a figyelmet a bolgár helyzetre. Azt hiszem, hogy elég egyértelműen leírta, hogy milyen nehéz helyzetben vannak Bulgáriában a fogyatékkal élők. Elég sok részletre fölhívta a figyelmet, és azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottság információja is pontosan ugyanebbe az irányba mutatnak. A bizottság részéről Célunk az, hogy megpróbáljunk párbeszédet kialakítani az adott tagállammal, és azt kérjük, hogy javítson a helyzeten. A jó gyakorlat példáit gyűjtjük össze, nyomon követjük a helyzetet, monitoringot végzünk. Egy-két kezdeményezésről szeretnék majd beszámolni, de előtte hadd mondjam el, hogy a társadalombiztosítás területe a fogyatékkal élők számára egy olyan terület, amely tagállami hatáskörben van. Az ön által felvetett kérdések a fogyatékosság eh, elemzésére, megállapítására, juttatások kialakítására vonatkozik. Ezen a területen annyit tehetünk, hogy támogatjuk a fellépéseket. Tehát hadd mondjam el, hogy nagyon, nagyon komolyan vesszük ezt a problémát, adatokat gyűjtünk ebben a témában fogyatékkal élőktől, illetve nem fogyatékkal élőktől, különböző korosztályokból, megnézzük a, a szegénységi kockázatokat, az oktatási helyzetet, a juttatások szintjét, és így tovább. Tehát egy, egy általános képet próbálunk kialakítani. és ajánlásokban megfogalmazzuk a javaslatainkat. Kicseréljük a legjobb gyakorlatot, nem is olyan régen egy jelentést adtunk közre a fogyatékkal élők társadalombiztosítási helyzetéről az Európai Unióban. Ezt megvitattuk a tagállamokkal, eh, többek között a bolgár hatóságok eh, képviselőjével is. Nem sokára egy jelentést adunk közre arról, hogy a tagállamok hogyan kezelik ezt a kérdést saját országaikban, és remélem, hogy az információcsere valóban segítséget fog nyújtani. Ezen kívül a, az ENSZ-től a fogyatékkal élők jogaival foglalkozó bizottságtól is ajánlásokat kapott Bulgária, ezek is ugyanabba az irányba mutatnak. Ami a foglalkoztatási kérdést illeti, a bizottság nagyon nagy figyelmet szán erre a kérdésre, és megvizsgálja, hogy mennyire vannak hátrányos helyzetben itt a fogyatékkal élők. Ezt nagyon komolyan vesszük. Nagyon komolyan vesszük a diszkriminációmentességet, a 2000 78-as irányelv a diszkriminációmentességről szól, és ebben a fogyatékkal élőkre is kitérünk. a foglalkoztatás területén. Tehát valóban szoros figyelemmel követjük azt, hogy mi történik ezen a területen és ahogyan elhangzott, vannak másodlagos jogszabályok, és ezek betartása, illetve nem betartása valóban nagyon súlyos kérdés. Különböző területeket említett meg a petíció benyújtója, például az akadálymentességet, a közlekedést. Nos, ahol van hatáskörünk, ott föllépünk, nagyon komolyan vesszük ezeket a kérdéseket, és folyamatosan jelentéseket készítünk, illetve vizsgáljuk azt, hogy mi történik a tagállamokban ezen a területen. Készen állunk arra, hogy támogassuk az ilyen jellegű kezdeményezéseket, melyeknek célja a helyzet javítása. Jelenleg az Európai Szociális Jogok pillérének keretében van egy kezdeményezés, amely a fogyatékkal élők helyzetére összpontosít, különösen a foglalkoztatás, illetve a társadalombiztosítás szempontjából, és célunk az, hogy megfelelően támogassuk ezeket a személyeket, hogy olyan inő, életminőséget biztosíthassanak saját maguk számára, amelyet meg is érdemelnek. Egy jelentés fog készülni, decemberben adjuk majd közre. A fogyatékkal élők életminőségére vonatkozik ez a jelentés, és ez is további információt nyújt majd arról, hogy milyen helyzetben vannak a fogyatékelők. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó input lesz arra, hogy a szakpolitikai erőfeszítéseinket támogassuk. Köszönöm szépen, ennyit akartam megosztani önökkel. Tényleg nagyon elkötelezettek vagyunk a saját hatáskörünkön belül hogy minél több kezdeményezéssel segítsük a fogyatékkal élő helyzetét az Európai Unió határain belül. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon átfogó választ hallottunk. Mielőtt bármi másra kitérnénk, hadd mondjam el, hogy kaptunk egy levelet a, a, az a bolgár állandó képviselettől, amely választ ad a kérdéseinkre. Ez angolul van, ez a levél, elolvastam, és azt hiszem, hogy mindenki, mindenki számára hozzáférhető ez a levél. Hogyha jól tudom, akkor kiküldték minden képviselőnek, tehát csak nézzenek bele majd a leveles ládájukba. Megnyitom a vitát. Málenov úr az első a listámon. Благодаря, госпожо председател. Няма Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Azt hiszem, hogy fölösleges szaporítani a szót, hiszen hiszen nagyon jól, jól vázolta a petíció benyújtója a helyzetet. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, erőfeszítést tettek hogy tájékoztassanak bennünket. Mindig nagyon jó az, amikor eljön a petíció benyújtója a szakbizottság ülésére, hiszen ez nagyon jól bizonyítja, hogy bíznak a szakbizottságunkban. E, az Európai Bizottság jelentését várom ebben a témában amely ugye az Európai Unión belül a fogyatékkal élők jogairól szól. Azt kell, hogy mondjam, nagyon sok aggályom van, hiszen nagyon sok kritérium esetében Bulgária bizony nagyon is elmarad. Fájdalmas ez a téma, senki nem akarja, senki nem szereti saját országát ebben a fényben látni. De azt hiszem, hogy őszintének kell lennünk. Bulgária bizony elmarad ebben a tekintetben, és ennek az áll a hátterében, hogy nincsen politikai akarat a helyzet javítására. Természetesen van lehetőség a javulásra, a jogszabályok módosítására van lehetőség, de azt hiszem a legfontosabb az, hogy arra ösztönözzük az embereket, hogy harcoljanak a jogaikért. Grupa eh, na hora s вице на България беше принуден да подаде a fogyatékkal élők szervezésében sor került egy tüntetésre, és ennek eredményeképpen múlt héten a bolgár miniszterelnök helyettes lemondott, Úgyhogy azt hiszem meg kell ragadnunk minden lehetőséget arra, hogy hatást gyakoroljunk, nyomást gyakoroljunk a döntéshozókra. Az állampolgárok feladata, hogy mobilizálják erőiket, és ezt nagyon fontosnak tartom, saját nevemben mondom, illetve a néppárt nevében is. Ezen kívül azt kérem a bizottságtól, hogy minél agresszívebben járjon el a bolgár kormányal a párbeszéd során, azért mert bolgáriának valóban erőfeszítéseket kell tennie ezen a területen. Úgyhogy ismét szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtójának, és azt kérem, hogy maradjon nyitva ez a petíció. Köszönöm, mondja az elnök. Kuneva asszony következik. Köszönöm szépen. Azt gondoljuk, hogy э, az emberi jogokkal, az ENSZ idevágó rendeletével nem határozatával nem összeegyeztethető ez az eljárás, és amennyiben itt jogszegi jogok megsértéséről van szó, akkor nemzetközi jogi is sérül. Úgyhogy itt, ahogyan a petíciót benyújtók is beszámoltak róla, fogyatékkal élő gyermekekről is szó van erről is szólnak a jelentések, és Szofiában tüntetések is zajlottak ezzel kapcsolatban. Elsősorban a nem megfelelő infrastruktúrát kell itt kiemelnünk, a nem kielégítő támogatásokról, segélyekről, de óriási a, szeré, a szegénység is az országban. Bulgáriában mínusz 30 fok is lehet télen, akár egy hónapon át is állhat ez a rendkívüli hideg. Egy olyan országról van szó, Bulgária esetében, ahol a legtöbb lakó nem tudja megfelelően hűteni, fűteni a téli hónapok során. Az Eurostat is megállapította, hogy a teljes lakosság 40%-a nem tud arra figyelmet fordítani, hogy megfelelően felfűtse a lakását. Például két havi fizetés kellene ehhez, illetve ahhoz, hogy a villanyszámlákat fizetni tudják. A fogyatékkal élőknek szánt 20, 100 euró egyszerűen nem fedi ezeket, fedezi ezeket a költségeket. Tehát az igényeiket nem tudják kielégíteni. Még a lakhatási körülmények sem olyanok, tehát fűtés nincsen, de élelmezésre sincsen elegendő pénz, gyógyszerek megvásárlására és a közlekedés sem megoldott. A Bulgáriában a fogyatékkal élők szempontjából. Egyfajta utolsó mencsvára a polgároknak, az, hogy az európai intézményekhez forduljanak, ezért kérem, hogy tartsák nyitva ezt a petíciót. Két hét múlva lesz is egy hivatalos látogatás Bulgáriában, hogy egyfajta globális áttekintést nyerjenek a problémára nézve, mely probléma egyébként nem az egyetlen, ezért is fontos lenne ez az utazás. A kormányzati szervektől konkrét választ kellene bekérni a munkaügyi minisztériumtól, például a munkaerőpiacról való kiszorulása ezeknek a fogyatékkal élő embereknek egy nagyon súlyos probléma. A szociális állam régen jól működött megfelelő infrastruktúrával Bulgáriában, minden egyes városban voltak a fogyatékkal élők számára is biztosított és a számokra megfelelően kialakított munkahelyek. Ezek az infrastruktúrák már nincsenek, nem léteznek. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Szeretném azt jelezni, hogy kifutunk az időből, úgyhogy nagyon hosszan nem fogok tudni senkinek szót adni. a képviselő. Sí, en primer lugar. Köszönöm szépen. Először is szerettem volna megköszönni a petíciók beterjesztőinek, hogy eljöttek. Ez egy nagyon fontos prioritás képező téma számunkra. Én egyébként az Európai Ügyi eh, Intergroup vezetője is vagyok, elnöke, és hát nem olyan régen eh, románok jártak nálunk, nagyon aggasztó az, amiről ők is beszámoltak, nagyon hasonló egyébként ott is a helyzet, mint önöknél, és hát valóban a többszörösen is hátrányos helyzetben élők számára ez még nehezebb. Az özvegyi és árvasági nyugdíj, az elhelyezkedési nehézségek mind-mind problémákat okoznak, és hát itt a lehetőségek egyenlősége csorbul, ami EU-s alapérték és hát itt azt kell, hogy mondjam, hogy ez több szempontból is sérül. Március 7-én az Európai Bizottság azt nyilatkozta, hogy nem megfelelő a szellátás a bolgár fogyatékos élők számára, és hogy nagyon nehéz helyzetben élnek szegénységi küszöb alatt. A nehézségeket tovább tetőzik a megszorító intézkedések, és ezért nagyon örülök annak, amit most válaszolt Immaculada a bizottságtól, és hát egyértelmű az is, hogy az ENSZ fogyatékossági megállapodása kötelez bennünket Európai Unióként is. Ez egy fontos emberi jogi szempontokat figyelembe vevő egyezmény, úgyhogy ezt mindenképpen nyitva kell tartani, ezt a petíciót, és azt kell kérni a bolgár kormánytól, hogy további tájékoztatásokat adjon. Ezeket a tájékoztatásokat össze fogjuk hasonlítani azzal, amit az Európai Bizottság mondott, és fontos az is, hogy a foglalkoztatásügyi szakbizottság, amely kifejezetten a fogyatékossági ügyekkel is foglalkozik, szintén őket is bevonjuk ebbe a munkába. Nagyon súlyos a helyzet, és azt hiszem, hogy esetleg ez megérne annyit, hogy egy tényfeltáró missziót is elküldjünk Bulgáriába. Valószínűleg már nem ebben a jogalkotási ciklusban, hanem inkább a legelejére kellene ezt hagyni. Köszönöm szépen, Róza. Máriász Szúr. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες για το θέμα το οποίο έχουν θέσει. Πραγματικά είχαμε παλαιότερα μια συζήτηση. Köszönöm szépen. Igen, az elnökségben már beszéltünk a romániai fogyatékossági helyzetről, borzasztó dolgok vannak ott is. Azt kell, hogy mondjam, hogy Bulgáriában is hasonló a helyzet, úgyhogy az Európai Uniónak igenis, és foglalkoznia kell ezzel a kérdéskörrel ezért nagyon fontos az, hogy nyitva tartsuk a petíciót, és segítsük a fogyatékkal élőket, akik eleve nagyon nehéz helyzetben vannak. A valós kérdés itt most gyakorlatilag páneurópai jellegű, tehát nem csak Bulgáriáról van szó, Görögországban is nagyon nehéz a helyzet, Görögország a trojkával való megállapodása során nagyon sok megszorító intézkedés foganatosított, és gyakorlatilag égbért adnak csak a fogyatékosoknak. Nagyon nehéz a megközelítése a különböző szolgáltatásoknak is, és összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a mobilitási lehetőségek is igencsak korlátozottak. Tehát itt nem csak Bulgáriáról van szó, hanem más országokról is, úgyhogy ez egy súlyos kérdés, összességében kell kezelni ezt a problémát, és azt hiszem, hogy minden tagállam szintjén, tehát Görögországban is valamit tenni kellene, mert ott is nagyon nehéz a helyzet. Konkrétan a fogyatékossági juttatásokra gondolok, és arra, hogy a szociális állam, a szociális szolgáltatások nem valósulnak meg. Nyitva kell tehát tartani ezt a petíciót, és ez lehetőséget biztosít számunkra arra is, hogy az egész fogyatékosságügyi helyzetet Európa szerte végig nézzük. Köszönöm szépen, és köszönöm az európai dimenzióknak a bemutatását is. Miranda asszony nincs itt, akkor viszont miután ezt a petíciót letár, lezárjuk, odaadom a kollégáknak majd az elnöklés lehetőségét. Kedves Janev úr, öné a szó két percben. Eh, Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy nyitva marad ez a petíció, és nagyon remélem azt, hogy az Európai Bizottság és az önök szakbizottsága el fognak látogatni Bulgáriába, és ott személyesen is megtapasztalhatják a helyzetet. Egy dolog az, amikor papíron jár, látjuk a helyzeteket, és egészen más az, amikor saját szemünkkel győződhetünk meg mindenről. Mi várjuk önöket ott, és majd meg is bizonyítjuk, hogy mi történik a terepen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. És nagyon örülünk annak, hogy ön idáig elutazott Brüsszelbe, és világosan mindenki számára érthető módon elmagyarázta az ön csoportjának problémáit, és higgyék el, hogy nem csak a teremben ülők számára fontos mindez, hanem ez a weboldalunkon is kimegy, élőben ez a ülés, úgyhogy Európa szerte hallgatják önt. Köszönöm szépen, és ezzel le is zárom ezt a napirendi pontot az állandó képviselet részéről kaptunk egy levelet, amelyben azt írják, hogy éppen implementáció alatt áll a nemzeti stratégia a fogyatékos ügyel kapcsolatban. Nagyon reméljük azt, hogy ez az ügy is egy kicsikét napirenden tartja ezeket a problémákat, és természetesen nyitva tartjuk a petíciót, és tájékoztatni fogjuk az állandó képviseletet is arról, hogy a mai napon volt egy ülésünk, ahol ez is ez hangzott el a bizottság részéről, a kollégák részéről, és hogy úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az implementációjának, a stratégiának az országban. Úgyhogy ezt a levelet el fogjuk küldeni, és abban összefoglaljuk a mai napon történteket. Ebben is, a levélben is meg fogjuk azt említeni, hogy ennek a szakbizottságnak az egyik legfontosabb prioritása a mobilitás, a vizibilitás mindenki számára, és a független élethez való jog biztosítása minden, mindenki számára. Köszönöm szépen, és jó utat hazafelé, és hát ne felejtse el a belga csokoládét sem. For the next petition. Eh, Még egyszer köszönjük szépen Cecíliának az elnöklést, és következik a 805-ös petíció. Ez egy lengyel petíció, és környezetvédelmi témákra vonatkozik. Itt is van egyébként a petíció beterjesztője. E, szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Członkowie Komisji Petycji. E, Köszönöm szépen és köszönöm, hogy megkaptam a szót. Szilvia Stutkovka vagyok, és egy civil szervezetet képviselek, és mi kifejezetten 30 éve már környezetvédelmi problémákkal foglalkozunk. Fentartjuk az állításainkat a petícióban megfogalmazott módon. Hét NGO írta alá egyébként ezt a petíciót. Szeretnénk megszüntetni azt, hogy az európai jogszabályok állandóan, hogy ezeket állandóan megsértsék a lengyel erdőgazdálkodás során. Gyakorlatilag a mi jogszabályaink lehetővé teszik azt, hogy tönkre tegyék a habitátokat és a védett fajtákat, és egyébként a habitat és madár irányelvnek sem felel meg az ottani gyakorlat tulajdonképpen egy nemzeti erdőgazdálkodási hivatal, egy óriási holding az, amely a lengyel erdők egyharmadát, a nemzeti parkokat kezelésében tartja, és ezekben nagyon fontos, különleges fajok élnek. Ennek a holdingnak nagyon nagy bevétele van, körülbelül 9 milliárd euróra tehető ez éves szinten. A nemzeti erdők gazdálkodási hivatal euróban is kifejezhető ö, nagy támogatásokat is kapott. Az 5-ös és 9-es cikkeket is megszegi az ő gyakorlatuk a madárirányelv kapcsán. Mi ö, nem tehetünk semmit, civil szervezetként nem támadhatjuk meg a fakitermelés módszereit bíróság előtt, és ez is azt mutatja, hogy a természetet állandóan megkárosítják 2017-ben egyedül 200 ezer köbméternyi fát termelt ki és hát ennyit, és ez, és ez ráadásul ez egy őshonos erdő volt, nem ember által ültetett. Még a lengyel ombudsman is megerősítette ezt, de ő maguk sem, tehát az ombudsman sem tehetett semmit. Vannak más esetek is, más területein az országnak, amelyeknek szintén nagyon magas a természetvédelmi értéke. Bies Csáde területén, az ottani erdőkben a helyi erdészeti ö, hivatal nagyon agresszív fakitermelési ö, tervet fogadott el, mindezt annak ellenére, hogy ö, a környezetvédelmi hivatal és ö, a társadalom egésze is elítélte ezt. A fakitermelést nagyon gyakran politikai okokra vezetik vissza, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen jogszabályi változásra van szükség, és ezért a saját nevemben, az általam képviselt civil szervezetek nevében és a lengyel társadalom nevében kérem, hogy segítsenek bennünket abban, hogy a nemzeti jogszabályainkat összhangba állítsuk az európai joggal. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la comisión. Köszönöm szépen, most a bizottság kapja meg a szót. Ogrin úr. Adelante. Tessék. Um, thank you, Madam Chair. So I... Köszönöm szépen. Nagyon röviden frissítem az információkat az ezen petíción belül tárgyalt ügyet illetően a petíciót benyújtó felé. Ami az első petíciót illeti, a petíciót benyújtó által vélelmezett ügyet illetően. Júliusban, az idei évben ö, szabálysértési eljárás indult. Két aspektusa van ennek. Az egyik az, hogy az erdőgazdálkodást kizárjuk a, az EU környezetvédelmi rendeletének hatája alól, a másik pedig, hogy a civil társadalmat, ideértve az NGO-kat is, helyzetbe hozzuk az erdőgazdálkodási tervek kontextusában. A lengyel hatóságok a fennálló rendszert megvédték, és verbálisan is itt tettek, de a hiányosságoknak az orvoslását is kilátásba helyezték. A múlt héten is tárgyaltunk erről, tovább vittük a megbeszéléseket, és számunkra világossá vált, hogy egy módosítóval lehetne ezt a hiányosságot pótolni december közepére írásos magyarázatot várunk a lengyel hatóságtól e tekintetben. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést illetően úgy tűnik, hogy nincs szándék a lengyel hatóságok részéről, hogy kezeljék ezt a hiányosságot, a fennálló rendszert kívánják fenntartani és meg óvni, úgyhogy nem is tudom megítélni, hogy mi lesz a bizottságnak a döntése a továbbiakra nézvést. Azt tudom megerősíteni, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés a bizottság számára elsődleges fontosságú. A második petíciót illetően, az Aljuvézsa erdőt illetően Ahogyan itt hallottuk is a petíciót benyújtótól, a bíróság már ítéletet alkotott áprilisban ebben az ügyben, és egyértelműen egyetértett a bizottsággal, hogy a lengyel hatóságok eljárása EU-s jogot sért az erdőgazdálkodást illetően kérdést is intéztek a lengyel hatóságokhoz, hogy hogy fogják átültetni a gyakorlatba, alkalmazni a bírósági ítéletet, és tulajdonképpen az a döntés született, hogy az inkompatibilisnak tűnő egyik rendelkezést hatályon kívül helyezték. A jelen pillanatban zajló fa kitermelés az biztonsági célú az erdőben, tervükben van az, hogy újabb függelékekkel e, egesszék ki, egészítsék ki a rendeleteiket, és ezekben a jövőbeni fakitermelésre vonatkozóan rögzítenék a szabályokat, és egyéb erdőgazdálkodási eljárásokat is lefektetnének. Tehát ezeket az információkat kaptuk a lengyel hatóságoktól, a bizottság pedig erőteljes üzenetet küldett, hogy ezeknek az intézkedéseknek összhangban kell lenniük a bíróság, az Európai Bíróság ítéletével. A menedzsment tervben foglaltakkal is, az erdőgazdálkodási menedzsment tervekkel, és az élőhelyvédelmi irányában foglaltakkal is. A bizottság továbbra is monitorozni kívánja ennek az ítéletnek a, az átültetését. Köszönöm. Gracias. Eh, es el turno ahora de los... Eh, Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig akkor a tagok kapnak szót. Köszönöm. Egy indítványom volna és szeretnék egy pár dolgot megmagyarázni, hogy megértsék jobban, hogy miről is van itt szó. Az NGO-k, ha a saját missziójukat teljesítették Lengyelországban, ők az igazi whistleblowerok, senki más nem tudott volna, nem tudta volna meg, hogy mi is történik ebben az említett és tárgyalt erdőben, ami egyébként egy fantasztikus hely lenyűgöző. Ezért nagyon fontos, hogy a közvélemény is tudomást szerezzen ezekről a fakivágásokról, amelyek még 2017-et megelőzően kezdődtek el, amikor 2017-ben az Európai Bíróság elé került ez az ügy. 2017. júliusában a bíróság ítéletet hozott, amelyben elrendelte a fakivágásnak a megszüntetését leállítását. 18 januárjában, ez egy előzetes ítélet volt egyébként, aztán januárban született meg a végleges, jogerős ítélet, és dacára annak, hogy 17-ben már kimondásra került, hogy be kellene fejezni a fakivágást, csapán azért, mert uh, itt veszélyt érzékeltek, kockázatot érzékeltek, ezért felfüggesztették a fakivágást. De amikor a minisztert cserelték le, a miniszter csere után úgy tűnt, hogy nem ragaszkodnak tovább a, az ítélethez. Úgyhogy májusra kiderült, hogy nem kívánják betartani az ítéletben foglaltakat. A megfelelés nem elsődleges feladatuk, és halasztgatják ezt a kérdést. Úgyhogy a következő javaslatom lenne. Szerepel most már a bizottság megjegyzései között jó pár információ, többek között, hogy a bizottság vizsgálja hogy a 14-es C cikkelynek a harmadik paragrafusát a tekintetben, hogy ez az EU madár és élőhely védelmi e ezt a vizsgálódást, és amennyiben igen, akkor ennek mi az eredménye? A második dolog. A bizottság elmondása szerint vizsgálja, hogy milyen interakció van a december 16 kai 2017-es állásfoglalás és a saját jogszabályaik között. És hogy itt is kimutatható-e a megfelelés a madár és élőhelyvédelmi irányelven foglaltakkal. A két elemzés alapján és ezekkel el kellett volna, hogy készüljen a bizottság, úgyhogy ebből indulok készen volt rá bőven idő. A kérdés az, hogy ezen elemzések alapján mi a helyzet. Kérdéseket kell feltenni a lengyeleknek, hogyan lehet a jövőben a hasonló eseteket megelőzni, mi a jelen helyzet, ez is nagyon fontos. Tehát mikor tervezik a lengyel kormány részéről, hogy ezt a parlament elé viszik ezt az ügyet mert csak az, hogy dolgozunk, dolgozunk, majd jönnek a választások, ez így nem fog menni. Tehát a lengyel parlament mikor tűzi ezt a kérdést a napirendre? A másik kérdés, és nagyon fontos, köszönöm. Félbeszakították a felszólalót. Köszönöm szépen, vannak más petíciók, még nincsenek. Akkor megadjuk a szót a petíciók beterjesztőinek. Mm, szanowni e, członkowie e, Wspomniała tutaj mm, moja przedmówczyni, sytuacja e, w Polsce. Hölgyeim és uraim, mint ahogyan éppen hallottuk, a lengyelországi helyzet, hát messze nem rózsás. Vannak olyan szervezetek, amelyek ott vannak kint a terepen, és monitorozzák a helyzetet, és minden nap azt láthatjuk, hogy az erdőgazdálkodás nem felel meg a jó gyakorlatnak, és az égbe kiáltó gyakorlatokat jelent. Ez a konkrét eset nem csak a petíciós szakbizottság elé került, az Európai Bizottságot is megkerestük ebben az ügyben, sőt más szervezetekhez is fordultunk. Éppen ezért bízunk abban, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben, amit Lengyelországban megfigyelhetünk, az európai intézmények megvédik a jövő generációk számára a környezetünket. Köszönöm. Pues, eh, muchas gracias. Még egyszer köszönöm szépen. Világosan kiderült számunkra az, hogy eh, a bizottság is megállapította a szabálysértéseket, Mindenesetre nyitva tartjuk ezt a petíciót, mert az érthetetlen, hogy miért nem lehet bírósághoz fordulni, és ezért uh, itt uh, majd meglátjuk, hogy milyen fajta eljárással fog az Európai Bizottság uh, élni. Vé- teljesen világos, egy hét hónappal ezelőtti a bírósági ítélet, amelyből kiderül az, hogy a habitat és madár irányelvnek nem felel meg a jelenlegi jogszabályi háttér Lengyelországban, tehát nagyon fontos lenne az, hogy minél hamarabb ezt betartsák, és az ítéletben foglaltak szerint kiigazítsák a jogszabályi hátteret. Tehát nyitva tartjuk a petíciót, és fogunk küldeni egy levelet a az illetékes hatóságoknak, ebben elmagyarázzuk a jelenlegi helyzetet, és rákérdezünk arra, hogy mikor akarják megváltoztatni a jogszabályi hátteret és a vonatkozó európai bírósági ítéletet betartani. És egyébként pedig az MV felé is egy szóbeli kérdéssel élünk, amely a Natura 2000 fenntarthatóság témájában érdekelt és ugyanakkor ezeket a petíciókban foglaltak szerint el fogjuk küldeni a lengyel hatóságoknak is, és kérjük egyben az Európai Bizottságot, hogy nagyon figyeljen oda erre a kérdéskörre. Még egyszer köszönöm, és köszönöm a petíció beterjesztőinek, hogy ide látogattak. El siguiente punto. Következő napi rendi pont, egy vélemény, amely Ceciliához, tehát Cecilia témája. Ez pedig egy vélemény, amely az évszakokhoz kapcsolódó óraátállítás megszüntetésére vonatkozik. Három percet adjunk neki, hogy magyarázza el a véleményt. Itt van.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 It's very good to be replaced. Jaj, de jó, hogy egy kicsit valaki a uh, helyettesített. Köszönöm, Rosa. Egészen más témán következik. Ez pedig uh, egy irányelv tervezet, amely az Európai Parlament és a Tanács óra átállítással kapcsolatos, uh, tehát ennek a megszüntetésére vonatkozó irányelvre vonatkozik. Tehát ez a téli és nyári időszámítás, vagy mind a kettő, vagy egyik sem. Nos, több mint 135 petíciót kaptunk ennek az óra átállításnak az eltörlésével kapcsolatban. Nagyon sokat egyébként rengetegen aláírtak, úgyhogy nagyon sokakat érint ez a téma egész Európa szerte. Um, interest in this topic. We can see. Ez sokakat érint ez a téma. Az emberek igencsak aggódnak. Every one of the 500 million Europeans évente kétszer minden egyes európai polgárnak át kell állítani az óráját, régi típusú órákon, ahogy a mostani modern telefonokon ez már automatikusan megtörténik. Nos, a petíciókban azt olvashattuk, hogy főként az energia megtakarításra vonatkozó hatások nem mutatkoztak, pedig ezért vezették ezt be eredetileg, viszont nagyon negatív a hatása az emberi egészségre, sőt a bioritmusra gyakorolt hatása esetleg sokkal komolyabb problémákat jelenthet, mint ahogyan azt korábban gondoltuk. Például az orvosi Nobel-díjat megnyert 2017-es három kutató akik a molekuláris mechanizmusokat kutatják, a belső órára vonatkozólag ők el is magyarázzák azt, hogy milyen hatása van mindennek az emberi egészségre, mert így a belső óránk és a külső környezet között óriási az eltérés. Tehát mi támogatjuk azt, hogy ezt eltöröljük, de mégis attól félek, hogy a bizottsági javaslat a belső piac megfelelő működését károsítja. Azért, mert mostantól a tagállamok dönthetnek arról, hogy mely lesz a standard idő. Tehát, hogy az nyári vagy az ősz, vagy a téli időszámításhoz igazodnak, ez pedig egy ilyen patchwork időzónákat fog jelenteni az EU-n belül, és ez azt is jelenti, hogy A pontból B pontba az unión belül utazva többször esetleg át kell állítanunk az óránkat. Ez nagyon rossz lenne. Ez az egész utazásra, kommunikációra, szállításra, közlekedésre nagyon rossz hatással lenne, ezért sokkal jobb lenne az, hogyha egy egységes időt állapítanánk meg. és azok a cégek is, akik választattak a közmeghallgatásra, azt mondták, hogy inkább a nyári időszámítást alkalmazzuk. A fény is nagyon fontos faktor mindannyiunk számára, nekünk embereknek. A skandináv országokban például napterápiára vagy fényterápiára van szükségünk a depresszió elkerülése érdekében a hosszú téli hónapok alatt. És itt most nem viccelek, ez így van. Tehát, hogyha meghosszabbítanánk egy kicsit a délutánokat, annak hosszú távon jó hatása lehet az emberek egészségére nézve, mert így többet tudnak kint lenni, szabad levegőn, tehát ez mindenképpen pozitív a gyermekek, és főleg a gyermekek, de a felnőttek számára is. Sokkal jobb lenne, hogyha a gyerekek se annyit a kompjúter előtt ülnének, hanem inkább kint játszanának. Tehát nagyon pozitív hatásai lehetnének ennek az egész unió területén, és remélem, hogy ezzel egyetértenek, és természetesen várom hogy hogyan vélekednek december 20 14-e a módosítások beterjesztésének határideje, és februárban fogunk erről szavazni. A TRAN egyébként a vezető vagy illetékes szakbizottság, és a márciusi második plenárison kerül majd megszavazásra a, ez az anyag. Tehát addig kell nekünk is döntenünk. Máriász úr. Köszönöm szépen. Az átállításnak a módosítása, mint téma, már a Strasburgi plenárison is napirendünkön szerepelt pár éve. És hát annak idején ez csak egy ilyen marginális vita volt, nagyon kevés képviselő részvételével, nem kapott túl nagy figyelmet. Annak idején arról beszéltünk, hogy itt energia megtakarítási célokat szolgál ez a az óra átállítás, viszont több tanulmány is azt mondhatja, hogy ez nem így van, ellenben nagyon sok egészségügyi problémát okoz az óra átállítás. 2018-ban előterjesztettem egy javaslatot, és hirtelen nagyon sok kollega érdeklődést tanúsított a téma iránt. Sokan az arany közép középutat választanák, és van egyfajta megoszlás a kollégák között is, akik északi vagy déli féltekéről származnak, vannak, akik azt mondanák, hogy Brazília akkora ország, hogy délen átállítanák, de északon viszont nem. Tehát földrajzi fekvéstől függően is lehetne döntést hozni arról, hogy melyik időszámítást is alkalmazzák. Zajlik még az eszmecsere a polgárokkal, a bizottság pedig úgy döntött, hogy előhozatik hozakodik ezzel az előterjesztéssel. Most közben azt hallottuk, hogy ez a belső piac működését is zavarná, meg Brüsszelben és Londonban például, meg Aténban is más időzóna van jelenleg is, tehát erre nem lehet hivatkozni, hogy ez zavart okozna. Én azt javaslom, hogy az országok a földrajzi elhelyezkedésüknél fogva dönthessenek szabadon, hogy megtartják az egyik időzónát, kettő különböző időt alkalmaznak, és azt gondolom, hogy a kihatások a belső piac működésére minimálisak lennének. Hogy az egyik országból a másik országba megyek, a témból Rómába, akkor is át kell állítanom az órámat, tehát szerintem egy kicsit visszább kellene itt venni az aggályokból, 2019-re jó lenne valamiféle döntésre jutni. Lehet, hogy ez a belső piacra tényleg kisebb hatással lenne, hogyha nem lenne további óraátállítás. Viszont egészségügyi szempontból a polgárok számára mindenképpen pozitív hozatékkal járna. Elnök, igen, valóban az elsődleges ö, ö, szempont az az egészség. Három perc múlva elveszítjük a tolmácsokat, úgyhogy angolul fogjuk folytatni a tanácskozásainkat, de Marléneknek adok szót először. Thank you very much, Chair. Uh... Köszönöm szépen. Árnyékjelentéstövő vagyok ebben a jelentésnek, és szeretnék köszönetet mondani a kiváló munkájét a jelentéstevőnek itt a tervezet kapcsán. A kétszeri óraátállítás, valamint annak a fontosságának a kiemelése, hogy az EU tagállamokban a nyári időszámításra álljunk át. Én azt gondolom, hogy helyes, fontos dolgokra fókuszál a jelentés, hiszen óriási támogatást kaptak a petíció támogatók, őket nekünk is támogatni kell, és a, az eredmény a polgárok megkérdezése után is az volt, hogy egyértelműen amellett kardoskodnak, hogy a nyári időszámítást vegyük át. Én azt gondolom, hogy a harmonizáció nagyon fontos a e tekintetben. Nem teljesen értek egyet Marias képviselőtársunkkal, mert az, hogy három időzónánk van, ez nem ugyanaz, mint hogy minden tagállam saját maga dönthet. Mert ha a három időzónát fent lehet tartani, de a harmonizációt fel lehet, fent kéne tartani, mert gondolják el, hogy ha Máltából elmennek Olaszországba, majd Ausztriába, majd Németországba, Franciaországba, és mindenhol órát kell állítani, hát azért ennek nincs értelme. A harmonizáció fontos, fontos a biztonság, az a minőségi idő, illetve elsősorban az egészség. Ezeket kell szem előtt tartani. És örülök, hogy Cecilia, aki Skandináviából érkezik, az egyet tud érteni a máltaiakkal, vagy a földközi tenger mellett élőkkel. Igen, hát ha zárjuk sorainkat, akkor erősek vagyunk. Egy kicsit ugyanebben az irányba mondom. Én Spanyolországból érkezem, szigetekről. Ugye fontos a turisztika szempontjainak figyelembevétele is, mert a versenyképességet is figyelembe kell venni. És aztán hát ugye az egészségügy. Ugyanakkor Galúciában és Kantábriában borzasztóan ö, sok problémát jelenthet a túl sok nap, mert nagyon későn megy le már így is a nap. Én azt gondolom, hogy mindenki számára megfelelő megoldást kell találni. Elképzelhető, hogy a Baleári szigetek számára valami jó, ugyanakkor Kantábriában, ha csak reggel tízkor kell fel a nap, azért az nem ideális. Úgyhogy egy közepes, középutas megoldást kell találni. Ez tökéletes, hiszen önök a mediterrán régióból is bennünket támogatnak. Úgyhogy jelen, reméljük azt, hogy kevesebben kell majd fényterápiára járjanak, és hát reméljük, hogy a gyerekek is többet fognak kint tölteni, és hát a napos órák így szabad levegőn tudják majd tölteni. Köszönöm szépen! A lényeg az, hogy egységesek legyünk, ez a mi véleményünk, és ezt tovább is fogjuk küldeni a Trannak. Köszönjük szépen a tolmácsoknak. Délután találkozunk.